az emlékezés fontosságát, és ennek az európai programnak azt a célkitűzését, hogy erősítse az integrációt. Kavada úr pedig a múlt példáit elevenítette fel. Hát engedjék meg, hogy ezen a napon megemlékezzem arról, a példákat szaporítva, hogy éppen 22 évvel ezelőtt szabadult fel Temesvár, Timisoara, Romániában, amikor is Románia első szabad városa lett, és emlékszem, hogy milyen újongás fogadta két nap múlva Ceausescu bukását, és megnyíltak a határok, és jöttek az európaiak, jöttek Magyarországról, jöttek az egész Nyugat-Európából szolidaritással, és a proletár internacionalizmus átalakult európai szolidaritássá ezekben a napokban. Hova akarok kiukadni? A nyugat és a kelet között volt egy vasfüggöny, a berlini fal, de még mindig létezik egy virtuális, egy mentális vasfüggöny, ezért én úgy érzem, hogy a kelet-közép-európai polgárok, a volt kommunista országok polgárai nem érzik annyira, hogy ők európai polgárok. Végképp nem érzi egy, egy cigány, roma, hogy ő európai polgár. Takkula úr éppen szombaton járt Nagyváradon, az én városomban, a cigány közösségeket keresték fel egy finn küldöttséggel. Én azelőtti nap pénteken voltam egy cigány iskolában, elvittük a karácsonyi ajándékokat, és hát elmondtam, hogy van egy cigány stratégia Európa, az Európai Parlamentben, és beszéltem Járóka Líviáról, és mondtam, hogy milyen jó, hogyha ez a, ez a stratégia itt polgári szinten, tehát az emberi dimenzió szintjén is megvalósul. De azt gondolom, hogy külön hangsúlyt kellene fektetni arra, hogy kelet és nyugat között végbe menjen ez a polgári, emberi szintű integráció. Hát gondolják el, hogy egy ukrajnai szlovákiai falut ketté vágott a határ, és de az emberek nem mehettek el rokonlátogatni a, a másik falu részbe, kellett utazniuk 150 kilométert, hogy a szovjet hatóságok, ha beengedték a szovjet hatóságot. Úgy el voltunk szakítva, Ceausescujék leszereltették a televíziós antennát, hogy ne hallhassuk Havel elnök, akkor még Havel polgárjogi aktivista beszédét a televízióban. Ezt át kell hidalni, to bridge, ezt át kell hidalni, és az integrációt. Ezért nagyon üdvözlöm a, ezt a tervet, és köszönjük, és bekapcsolódunk mi is. Thank you very much. Madame Oui, merci euh, Madame la, la Présidente. Juste quelques, quelques mots euh, rapidement. Euh,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 So uh, again, I would like to thank Mrs. Vergia for her complex approach to this report, and I think we'll have a good one. Thank you. Elnök asszony, kedves Verzsiát asszony, nagyon rövid leszek. Kulturális és egyházi dimenzióban kívánok hozzászólni. Kulturális vetületben a kultúrák közötti párbeszéd európai évéhez kellene kapcsolódnunk. Nagyon sikeres volt, úgy érzem, 2008-ban a kultúrák közötti párbeszéd éve, ahhoz közvetlenül kapcsolható, hiszen a kultúra közel hozza egymáshoz a polgárokat. Egyházi dimenzióban pedig hadd mondjam el, hogy a bűróban, a parlamenti bűróban én az egyházakkal való párbeszédnek vagyok a felelőse. A, 17-es, a Lisszaboni szerződés 17. pontja írja ezt elő. Az egyházak egyetemes szervezetek, és nagyon jó alapja a polgárok az emberek közötti közeledésnek, a hitbeli közeledés, tehát az egyházaknak a szerepe is fontos lehet a polgárok európai évének a vonatkozásában. Est-ce que vous voulez dire quelque chose encore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 vielen Dank auch Herr Tyson. Herr, Herr äh, Tökes nochmal, bitte. Tisztelt äh, elnök asszony, kedves kollégák! Mielőtt elkészültünk volna a jelentéssel, Berlinger képviselőtársammal is találkoztam, a másik jelentés készítőjével, aki egyébként árnyék jelentés ennek a jelentésnek, és mindent összeegyeztettünk, úgy mondhatnám, hogy komplementáris viszony áll fenn a két jelentés között, úgyhogy teljesen erre törekedtünk, hogy ne duplázzuk a kérdést. Az Erasmus projekt, a Erasmus Masters Degree Mobility Scheme az egy nagyon komoly anyagi támogatást ad a felsőoktatás számára, és mondhatni, hogy stratégiai fontosságú kezdeményezésnek számt. Még engedjék meg, hogy egy, dolgot, egy dologra hívjam fel a figyelmet, és pedig a mobilitás és a brain drain viszonyára, mi kelet-közép-európaiak sajnálattal látjuk, hogy, hogy el, elvándorol a ö, saját értelmiségünk ö, ezekből az országokból. Hát nagyon fontosnak tartom a mobilitást az Erasmus ösztöndíjak szintjén, tanuljanak, posztgraduális oktatás terén, ez egy nagyon fontos, de az, az is nagyon fontos, hogy hogy ne legyen agy elszívás, ne legyen brain drain, ne maradjunk ott képzett emberek nélkül, mert akkor mit sem ér az Európai Uniós oktatási politika, hogyha elszívják a mi embereinket, mi maradunk ugyanazon a szinten, ahol azelőtt voltunk. Tehát arra kérném majd az Európai Bizottságot is, hogy, hogy gondoskodjon arra, arról, hogy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 per quello che ci ha raccontato oggi la commissaria Reding. Vielen Dank. Welcher Kollege möchte oder welche Kollegin möchte Anmerkungen machen? Herr Boris. E, ja bardzo dziękuję Marko za, za, ten, za ten raport. Jest to Twój drugi raport poświęcony